People seem to be in a very good mood this morning. Úgy tűnik mindenki nagyon jó kedvű ma délelőtt, örülök ennek, de azért talán egy kicsit kevesebbet kellene beszélgetni, és inkább megkezdhetnénk az ülést. Kezdjük. Akkor a negyedik ülésünkről van szó, az AFKO Peti közös gyüle, ülésünkről, az Európai Tanács előkészítő üléseiről, nos hát ezt szerettem volna bejelenteni. A napirend rendtervezetet köröztettük, hogyha nincsenek ellenvetések, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Köszönöm, elfogadva. És ezzel a szeptember 24-e ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekinthetjük, és akkor kezdhetjük a szavazást. Remélem, hogy mindenkinél itt van a szavazókártyája, kipróbálták, úgy tűnik, hogy működik. Akkor kezdhetjük az ombudsman jelentéséről a tanács előkészítés, előkészítő testületeinek átláthatóságáról. Jó Leinen a jelentéstevő. Itt van? Nincs. És Jana Tum viszont itt van. Akkor kezdjük. 20-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 4-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 21-es módosítás, nem. 5-ös kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 38 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 42 mellette. Elnézést, javítja magát az elnök, 8-as kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. A 41-es módosítás második részéről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 45 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-est visszavonták, 51 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 53 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 56 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, melyiket ellenőrizzük, az 56-ost. Jó, megnyitom a szavazást, 56-os. Most lezárom, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 60 mellette, 60-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 61 mellette, ellene leellenőrizzük a 61-est. Megnyitom a szavazást. Raportőr mindent támogat ma, nagyon jó. Lezárom a szavazást. Elutasítva, sajnálom. 62. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. négyes következik, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 70 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 77-est visszavonták, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös kompromisszumot elfogadtuk. 85-ös következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 86 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellette, ellene, tartózkodók. Én szerintem ezt már leellenőriztük, vagy leellenőrizzük. Szerintem elfogadva, de azért ellenőrizzük le. Egy kicsit jobban kellene mutatni a preferenciákat. 92-es, elfogadva. De kérem, hogy emeljék fel a kezüket láthatóan. Igen, pontosan így én amikor azt mondom, hogy szerintem elfogadva, akkor ezt két vagy három feltett kézből szoktam levonni. 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ez egy nagyon jó kis reggeli feladat, néha meg is kell változtatni a kézállásokat. Százas mellette ellene tartózkodók elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 105 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettő mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hármas mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ötös mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 10 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 12 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 4-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 15 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 18 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Most még a teljes javaslatról fogunk szavazni elektronikusan. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. És hát nézzük meg, ez egy nagyon jó eredmény. Gratulálunk a jelentéstevőknek. Köszönjük szépen, nagyon jó munkát végeztek. Most pedig Danuta Finished. Nincs, nincs még vége az ülésnek, sajnálom. Most meghallgatjuk az AFKO szakbizottság elnökét, Danuta Hübnert. you. Szerettem volna csak köszönetet mondani mindenkinek az igazán kiváló együttműködésért itt a két szakbizottság között. Ez igaz, hogy soha nem voltam közös értekezleten, ahol az AFKO végig ment volna a megbeszéléseken, de azt gondolom, hogy a szavazás eredménye nagyon fontos. Úgy hiszem, hogy amikor két szakbizottság az 55-ös cikk alatt dolgozik, akkor az nem mindig megy olyan simán, mint most. És miután itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, én azt gondolom, hogy ez a politikai pártokon átívelően összekötött bennünket. Bizonyára emlékeznek a másik közös értekezletünkre az osztrák elnökség alatt, és hát ezzel is a, a szoros elnökséghez fordulunk, de akkor is tapasztalhattuk a pozitív támogatást, és ez is azt mutatja, hogy a transzparencia vonatkozásában bőven van még tennivalónk. Ezért lényeges, hogy itt a mandátumunk végéig zárjuk sorainkat, és egyfajta olyan hagyatékat hagyjunk, amivel elköteleződhetnek az európai intézmények is a transzparencia irányába, és ezáltal jobban megérthetik a polgárok is, hogyan hogy hogyan működik Európa, illetve annak intézményei. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a, az alkalmat az együttműködésre, és akárki is lesz majd itt tagja a következő szakbizottságoknak, én bízom benne, hogy ugyanilyen jól fognak tudni egymással dolgozni. Elnök, köszönöm szépen! A petíciós bizottság azt gondolom, hogy megfelelően végezte a munkát, a jogalkotási munkával megbízott AFKO-val jól együtt tudott működni, mindent megtettünk azért, hogy megfelelő legyen a jogalkotás, és azt hiszem, hogy a két szakbizottsági elnököt a lehető jobban töltöttük be. Nos, adok most egy pár percet azoknak, akik nem kívánnak maradni, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok!